Okay, we will do what we did last time. Akkor úgy járunk el, ahogy legutóbb, ami rendkívül hatékonynak tűnt. 10-től nulláig fogok visszaszámolni, és nullánál kezdjük a szavazást. És görögül fogok számolni, de mindenki számolhat magában a saját anyanyelvén. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Három, kettő, egy. Προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Nos, akkor kezdjük is a szavazást a bőge jelentéssel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételével kapcsolatban. Megnézzük uh, a benyújtott módosítókat, négyes számú módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nyolcas módosító név szavazás, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Negyvenötöt mellette, egyes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kettes módosítom, mi szerinti szavazás, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosító név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Τροπολογία 3. Άρχεται... Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig Mártin úr kért szót. Csak nagyon röviden, tisztelt elnök úr, amikor szavaztunk a 8-as módosító indítványról, akkor a kis képernyőnkön, legalábbis a baloldaliaknál a 7D volt látható. Remélem, hogy a szavazást így megfelelően rögzítették. Lisi, epomenos, αυτό που θα καταγραφεί προφανώς... Köszönöm szépen. Amit rögzítettünk, az az, hogy a 8 szavaztunk. Macmillan Mon Παρακαλώ. Funciona, presidente. La carta de voto no funciona. Elnök úr, nem működött a szavazókártyám. Azonnal küldünk valakit, aki segít majd önnek. Most folytatjuk a szavazást. Végső szavazás. Ehhez minősített többségre van szükség, név szerint szavazzunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 531 igen szavazattal. Gratulálunk Bőge úrnak! Most pedig a napirend értelmében a következő jelentés, amiről szavazunk, az a HAUG jelentés, az Európai Unió 2009-es pénzügyi vonatkozó 10 per 2009-es számú költségvetés módosításának tervezete. Név szerint szavazunk, erről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 559 szavazattal gratulálunk Haug asszonynak a napirend értelmében Léna jelentésről szavazzunk, mandátum vizsgálat. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Végső szavazás mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, gratulálunk Léne úrnak. A napi rend értelmében szavazni fogunk a Libe szakbizottság, az elnök megszakítja a felszólását, és azt mondja, hogy most szavazás következik a Dohai fejlesztési menetlen jövőjéről a WTO 7. miniszteri konferenciáját követően, 11-es módosító mellette ellene tartózkodik el, utasítottuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 3-as módosító név szerinti szavazással mennyi, lezártam a szavazást. Elfogadtuk 563 szavazattal mellette, elfogadtuk 4-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 1-es módosító mellette, ellene tartózkodik, ezt szeretném ellenőrizni. Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk az egyes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 358 igen szavazattal. Hatos módosító mellette. Elutasítottuk. Tehát kettes módosító, ki van mellette? Ellene tartózkodik, elfogadtuk. A hatos okafogyottá vált, Dezír úr szeretne szólni. Monsieur le Président! Elnök úr! Azt szeretném csak elmondani, hogy ha jól értettem Papasztámkosz úr módosítóját, akkor arról volt szó, hogy az export szubvenciókat törölni kellene szemben egy hibához, ami a szocialista anyagban szerepel. Egyébként támogatom a módosított. Itt... Köszönöm szépen. A négy, ötös módosító név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 326 igen szavazott a hetes mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. Az eredeti szöveg a 12-es bekezdése mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as bekezdés eredeti szöveg név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 377 igen szavazattal. 15-ös módosító mellette. Ellene Ezt megismételjük 15-ös mellette, 15-ös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 9-es módosító két részben, mindkettő név szerint, első rész, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Elutasítottuk 366 nem szavazattal. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 493 szavazattal. 8-as módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 200, 351 szavazattal ellene. Most rátérünk a 14-es bekezdés eredeti szövegéhez név szerinti szavazás. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. elfogadtuk 574 szavazattal. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 360 igen szavazattal. A 16-os módosítót visszavonták, 10-es módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 364 nem szavazattal. Eredeti szöveg, 18-as bekezdés. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodik. Ezt inkább nézzük meg elektronikusan 16-18-as bekezdés eredeti szövege, megnyitom a szavazást erről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 358 igen szavazattal. Most következik a végső szavazás. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 370 igen szavazattal, 125 nem szavazattal és 125 tartózkodással. Következik az illetve gyorsan. Nagyon gyorsan beszéltem, most már nagyon lassú lassan fogok haladni, azért, hogy senki sem menjen ki a teremből. Nos, a napi rend értelmében szavazni fogunk egy ellásorolási indítványról, melyet a polgári szabadságjogok igazságügy szakbizottsága nyújtott be. az ide vonatkozó jelentéssel kapcsolatban. Kettő módosító indítvány van, az egyes és a kettes módosító. Erről fogunk szavazni két külön részben. Első rész ki van az első rész mellett? Ellene. Tartózkodik. Elektronikusan fogjuk ezt ellenőrizni. Angolul is elmondja az elnök, hogy ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 502 igen szavazattal. Most következik a második rész, ki van mellette. Ellene. Ezt tényleg meg kell néznünk elektronikusan. Tartózkodás akkor elektronikusan ellenőrizzük most. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 272 nem szavazattal. Most következik a 11-es bekezdés eredeti szöveget mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. És véges szavazás következik, ki van mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Mindenkit arra szeretnék kérni, hogy maradjanak a teremben, hiszen most következik a Szaharov díj átadása, amely nagyon fontos. 7-8 percen belül meg is kezdődik a díj átadása. Most következnek a szavazat magyarázatok, a globalizációs alap igénybevételével kapcsolatban, és Brezina úr kért szót.